kapcsolatok híve. Erre nekünk pozitívan kell válaszolnunk. Köszönöm. Grazie. Cari colleghi, Köszönöm. Kedves kollégák, kötelességem önöket tájékoztatni arról, hogy a kínai népköztársaság parlamentjének egy delegációja van itt körünkben, a 29. parlament közi ülésre érkeztek, hadd üdvözöljem őket, a delegáció tagjait Csapek Szín úr, a külügyi bizottság alelnöke Kínában, Crescencio Rivellini pedig a magyar, az Európai Parlament részéről a társelnöke az interparlamentáris ülésnek. Az Európai Parlament örömmel veszi, hogy ez az együttműködés már jó ideje folytatódik, és reméljük, hogy az együttműködés keretein belül egy sor közös érdeklődésre számot tartó problémát sikerül megoldanunk. A delegáció két társelnökének hadd kívánjak sok sikert, remélem, hogy intézményeinket ez az eszmecsere még közelebb hozza egymáshoz. Ora, per il gruppo. Most pedig az Európai Egyesült Baloldal, Északi Baloldal nevében Solc úr kap szót. Két és fél perc. Elnök asszony, Tisztelt alelnök asszony, képviselő társaim! A parlamentben gyakran rendszeresen beszélünk az EU-orosz kapcsolatokról. A frakcióm nevében azt a közös állásfoglalási indítványt, amelyet a parlament kíván megfogalmazni, támogatjuk. aláírtuk azt de a következőt szeretném hozzáfűzni szóban. Ez volt az első csúcs találkozó Lisszaboni szerződés óta, és végre összefogottabb, konkrétabb, eltökéltebb EU delegáció vett részt ezen az ülésen, azzal együtt, hogy elismerjük, hogy Oroszország fontos stratégiai partner. 2010. februárjában az az Európa Tanács utolsó tagállamaként Oroszország végre ö, szignifikálta az Európa Tanács csatlakozási dokumentumát is. A vízum kötelezettség ö, megszüntetésével kapcsolatban, amelyről ugye már 7 éve tárgyalunk, és még mindig nincs eredmény, én annak gyorsítását kezdeményezem, ugyanakkor egyetértek azzal, hogy amikor a modernizációról szóló stratégiai együttműködésről beszélünk, akkor ez jó, de ennél többre van szükség. Létre kéne hozni egy európai alapot, amely az európai technológiák továbbadását, exportálását finanszírozhatná. Az Európai Unió nem eléggé távlatokban gondolkodó módon kezeli az orosz kapcsolatot. A kis és középméretű vállalkozásoknak óriási esély lenne az orosz piacra való bejutás. Továbbra is tehát több sebből vérzik ez a megállapodás. Sajnos mindkét oldal még mindig egy kicsit bizonytalan, illetve nem bízik a másikban. Túl sokat beszélünk, szépen beszélünk, de még hiányzanak a komoly, nagy, közös együttműködési projektek, amelyek gazdasági, társadalmi, kulturális értékeket hordoznának és több bizalmat teremtenének a polgárok szintjén is. Az energiaügy és a környezetvédelem kulcsfontosságú kérdés a két oldalú kapcsolatokon belül. Túl sokszor beszélünk az energiapolitikáról, mint fontos stratégiai politikai területről, és a bizalomteremtés területéről, de pont ezen a területen még mindig túl sok a félreértés, itt még több eltökélségre lenne szükség. Köszönöm. Grazie per il gruppo Europa della... Köszönöm. Most pedig az EFD nevében Provera úr kap szót másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Oroszország egy rendkívül fontos stratégiai partnere az Európai Uniónak, és éppen ezért létfontosságú, hogy egy megállapodásra jussunk Oroszországgal. Ez fontos az európai külpolitika szempontjából is, hiszen egy együttműködési fórum megteremtéséről van szó minden területen, olyan területeken, mint a vízum enyhítés, a kétoldalú kereskedelem, a legális bevándorlás, illetve a bevándorlás ellenőrzése, szervezett bűnözés elleni fellépés, klímaváltozás elleni fellépés, és olyan sürgős, sürgető nemzetközi problémák, mint a kaukázus pacifikálása, illetve az iráni atomprogram. Bizonyos előítéleteinkkel le kell számolnunk, és intelligensebben hozzáállni ehhez a viszonyrendszerhez. Hogyha például az energiaellátás biztonságát akarjuk elérni, akkor a déli áramlat hozzáadott értékét is el kell ismernünk, ez ugyanis egy új útvonal, amelyen keresztül jelentős mennyiségű energiahordozó áramolhat Európában. Két különböző sínen kell futnia az együttműködésre irányuló elő, erőfeszítéseinknek. Egyrészt van egy értékvezérelt és ideológiai betülete eh, a dolognak, másrészt pedig a gazdasági érdekek. Köszönöm, mondja az elnök. A függetlenek nevében Löpen úr két és fél percet kap. Köszönöm, elnök asszony, főképviselő asszony. Szeretnék gratulálni önöknek ezért az új dinamizmusért, hiszen új életet leheltek a kapcsolatokba. Az új partnerség legalábbis arra rámutat, hogy Oroszország elkerülhetetlen geopolitikai partner az Európai Unió számára. Üdvözlöm azt a megjegyzését is, amit a válságmenedzsmenttel kapcsolatosan és az együttműködés összefüggésben mondott. Az Európai Unió mindig rámutatott a partner álláspontjának fontosságára az energiapolitika, a keleti partnerség és a pro-atlantik ambíciói tekintetében legnagyobb szomszédunknak. Mi történik az emberi jogok megsértésével? Úgy látszik, erről csak Oroszország beszél, rendőrségi erről beszélek, a jogállamiság kérdéséről, a nagy gyárakról, a minimális normákról, amelyeket be kellene tartani ugyanakkor európai munkások munkanélkül maradnak. Oroszország erőfeszítései, itt már szerencsére nem marxista rezsim működik, most egy új nemzet épül, vannak nehézségei, komoly kihívásai, ezeknek meg kell felelnie, de legyünk azért szerényebbek itt Európában, hiszen az európai szuperállam sem tudja elérni céljait, annak ellenére, hogy óriási erőforrásokat fordítunk erre. És arra is emlékeztetnék mindenkit, hogy a Szovjetunión keresztül Európának ezen a részén sokan elnézőek voltak a rezsimmel szemben. Most ugyanazok az emberek, Gorbacsov és mások beszélnek az Európai Unióval való partnerségről más szellemben, úgyhogy új fejlemények lesznek a szovjet rezsim titkos irattárait most megnyitják, lefordítják, és úgy gondolom, hogy ez nagyon sok új információval fog szolgálni, és sok meglepetést várhatunk az a hidegháború végével kapcsolatosan, hogy mi történt akkor Gorbacsov összefüggésében, és a mai helyzetre is releváns lesz ez. Minden esetre Oroszország alapvető stratégiai partner az EU számára. Úgy gondolom, hogy meg kell erősítenünk kapcsolatunkat ezzel az országgal. Ez mindkét fél érdekeit szolgálja, történelem, földrajz, közös érdekek, közös kockázatok, tehát közelebb áll mindezekből a szempontokból Oroszország hozzánk, mint más államok. Köszönöm szépen. Grazie, diamo ora la parola agli altri oratori. Köszönöm szépen. A következő felszólalók. A hátsó sorokból kérem, hogy tartsák magukat a két perces felszólalási korláthoz. Igen, tisztelt kollégák, Eston alelnök asszony. Először is azon kollégáknak szeretnék köszönetet mondani, akik sokat tettek azért, hogy világos, egyértelmű állásfoglalás szülessen meg ebben a témában. Állásfoglalásunkban számos kritikus megjegyzés olvasható, a csúcs találkozóval kapcsolatban is és ahogy többen előttem is elmondták, az a véleményünk, hogy ez a soványka eredmény annak köszönhető továbbra is, hogy az oroszok továbbra is inkább bilaterális módon szeretnének velünk együttműködni, és mi még mindig nem vagyunk elég egységesek önnek valóban az a benyomása, hogy ez a súr találkozó siker volt, hogy egységesen szólalt meg az Európai Unió? És lenne néhány kérdésem. Beszélhetünk egyáltalán partnerségi megállapodásról e csúcs találkozó után. Ugyanis ennek még semmilyen jogi ereje nincs, tehát így nem nevezhető jogi dokumentumnak. A partnerségi megállapodás Nak a demokráciáról, az emberi jogokról is szólnia kell, és ez továbbra is hiányzik. És meg szeretném kérdezni, hogy önnek egyáltalán valóban prioritása-e az, hogy Oroszországon megszülessen egy ilyen értelmű megállapodás? Különösen kérdezem azt, mivel az volt a benyomásunk, hogy a parlamentet figyelmen kívül hagyták a csúcs találkozó előkészítése során. Nekünk lett volna sok kezdeményezésünk, és ezeket szerettük volna önnel egyeztetni, még mielőtt ön elmegy a sús találkozóra. Az orosz gazdaság modernizációjával kapcsolatban is lett volna néhány mondani valónk. A WTO csatlakozás szempontjából a korrupció elleni harc sokkal fontosabb, mint ahogy ez a szövegből ki tükröződik, és a négy együttműködési térség alterületei sem tükrözik mindazokat a prioritásokat, amelyek számunkra fontosak lennének. Sokkal erőteljesebben hangsúlyozni kellene az emberi jogokat a partnerségi megalapodásban, mint ahogy az jelenleg ott szerepel. Éppen ezért módosítókat nyújtottunk be, és kérem a kollégákat, hogy fogadják el ezeket. Eh, Köszönöm szépen. Most pedig eh, Sajnos meg félbe kell szakítanom a felszólalókat, nem hagyhatom, hogy 40 másodpercekkel, sőt még hosszabban túlszaladjanak az időn. Köszönöm elnök asszony a szót. Tisztelt alelnök asszony! Azt hiszem, az ön beszámolója világos, egyértelmű volt, és megmutatta, hogy mennyire fontos az, hogy Oroszországgal partnerségben működjünk együtt, és stratégiai legyen ez a partnerség. Ugyanakkor el kell mondani, hogy Oroszország sajnos olyan partner, amely nem mindig tart be minden szerződést, amelyet egyébként aláírt. Főleg Grúziával kapcsolatban ez a helyzet, és sajnálatosnak tartom, hogy az orosz fél nem tartja be továbbra sem a Grúziával kapcsolatosan közösen lefektetett szabályokat. Ez Oroszország pozícióit gyengíti a tárgyalások során. Ha a kirgizisztáni helyzetet is most ehhez hozzáveszünk, akkor látjuk azt, hogy Oroszország segítségre szorul. Más kérdés az, hogy ezt igénybe veszi -e, mint ahogy az ENSZ ezt fel is ajánlotta. Azt szeretnénk, hogy Oroszország partner legyen, stratégiai partner legyen, de ehhez Oroszországnak is lépnie kell, a közös szabályokat, amelyet vele együtt fogadtunk el, be kell tartania, a megállapodásokat teljesítenie kell. Utolsó szavam következik, utolsó mondatom. Én örülök, hogy a kapcsolatok Ukrajna és Oroszország között javulnak, de mindez nem változtat azon, hogy az Európai Uniónak mindkét féllel a szerződések alapján külön-külön is tovább kell lépnie. Grazie per un... Köszönöm szépen Másfél percre megadom a szót eh, Lemszlov úrnak. Tisztelt elnök asszony, tisztelt elnök asszony, ami Svoboda úr elmondott, az a mi frakciónk véleménye is. Stratégiai partnerséget szeretnénk Oroszországgal, de nekünk is az a véleményünk, hogy ez egyelőre nem létezik. Mert eh, nem közösek az értékeink, nem lehet közös értékekre felépíteni ezt a partnerséget. De azért van néhány reménykeltő jel, mint ahogy Eston ő is elmondta, mert Oroszországban jelenleg az úgynevezett ő nyugati politikájuk egyre konstruktívabb, konstruktívabbak a javaslataik. Norvégiával az arktiszi sarkvidéki területen több határkérdést megoldottak, Ukrajnával megegyeztek, Szevasztopolban a gázszállításokról és ezáltal az európai gáz ellátás biztonsága is javul. Most Lengyelországgal is barátibbak a kapcsolatok, ezek fontos lépések. Ne felejtsük el azt sem, hogy nyilván nem volt várható, hogy Andrzej Vajda filmjét levetítsük az orosz tévében, és ez mégis megtörtént. Tehát ezek reménykeltő jelek. Az ő nyugati politikájuk ban látható, hogy elismeri Oroszország, hogy vannak saját valódi problémái, most már végre Iránt is problémaként kezeli, és a biztonsági tanács döntésének úgy néz ki, hogy megfelel Oroszország. Azt is remélhetjük, hogy további ilyen reménykeltő jelek születnek a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most uh, Hautala asszony kapja meg a szót egy percre. Köszönöm elnök asszony a szót. A főképviselő asszonynak uh, köszönöm, hogy Rostovban végre egyértelműen megfogalmazták az emberi jogok problémáját, végre világos volt a fogalmazás. Ugyanakkor továbbra is vannak uh, problémás területek, de végre az EU elkezdte ezeket megnevezni. Jó volt most a parlament, tanács és bizottság közötti együttműködés a felkészülés során. Tartson ki e vonal mellett. Malmström asszonynak is meg szeretném köszönni azt, amit ebben az ügyben tett, mert egy fontos emberi jogi kérdés konkrétan szóvá tett, a Manyicki ügyet nevezetesen, amely hát nagyon szomorú példája annak, hogy egy emberi jogi harcossal még most is hogyan bánnak el Oroszországban. Tehát ne söpörjük a szőnyeg alá ezeket a meglévő problémákat, ugyanakkor azt se felejtsük el, hogy a Rostov és Hus találkozó kapcsán a civil szervezeteknek befogták a száját, nem engedték őket közel a konferenciához semmilyen értelemben. Ez még nem szólásszabadság. La paro. Köszönöm szépen. Most pedig Kuski úrnak adom meg a szót egy percre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Moszkva elismerte, hogy anélkül, hogy modernizálná a nyugati technológiákhoz a hozzáférést, igazából nincsen esélye, hogy felzárkózzon az európai átlaghoz. Ezt fel kell használni az Európai Uniónak, de nem ez történik, a csúcs találkozó eredménye nem kielégítő. Az Európai Unió kockáztatja bizonyos értékeinek érvényesülését, ezért az új partnerség Oroszországgal emberi jogi követelményeket is kell, hogy tartalmazzon, világosá kell tenni, hogy nincsen szó együttműködésről, hogyha az emberi jogi helyzeten nem javítanak. Igazából én nem értem, hogy miért nem reagáltunk a Szentpétervári vagy moszkvai demonstrációkra. Nem elég csak szavakat hangoztatni, tettekre is szükség van. Köszönöm szépen. Most pedig Beder úré a szó egy perc. Köszönöm elnök asszony a szót. Nagy Péter óta Oroszország és Európa közösen tesznek erőfeszítéseket a modernizáció megteremtésére. Ennek van egy anyagi technológiai vonzata is, de van egy tágabb értelemben vehető modernizáció is, amely végre most már a legutóbbi rosztovi találkozón ugyancsak megfogalmazódott. Medvegyev elnök a modernizáció kapcsán nyilvánvalóvá tette, ugyanakkor, hogy az orosz fél a modernizációt elsősorban technokrata módon értelmezi, és azt várja tőlünk, hogy technológiai területen járjunk ehhez hozzá. De mi a társadalmi hozzájárulást is megadnánk szívesen, ha lenne arra igény. Az orosz biztonsági szolgálatok, ahogy Lukin emberi jogi harcos is megfogalmazta, még mindig sokkal több joggal jogot élveznek, mint a civil szervezetek együttvéve. Köszönöm, most pedig Lizek úr kap szót, másfél perc. Köszönöm, elnök asszony. Estel asszony. Természetesen párbeszédet kell folytatni Oroszországgal, és minden eh, épesző ember ezt mondaná. Az Európai Parlament is támogatja az Oroszországgal való párbeszédet. Oroszország változik, legalábbis reméljük, hogy változóban van. És Medvegyev úrnak igaza lesz, amikor azt mondta, hogy a jogállam diktatúráját kívánja bevezetni, és az Európai Uniós befektetők, illetve kereskedők arra számíthatnak, hogy az orosz hatóságok segíteni fogják őket tevékenységükben, nem pedig hátráltatni. Sajnálatos módon a múltban számos jogi problémával kellett szembesülniük. Mindenre emlékeztetnünk kell az oroszokat. Örülünk annak, hogy az oroszok együttműködnek NATO-val, az ENSZ-el, az Egyesült Államokkal, a nemzetközi közösséggel, a terrorizmus elleni fellépésben, az nemzetközi biztonság érdekében, de nem tettek meg mindent, amit megtehettek volna. Különös tekintettel a szomszédsági viszonyaikra. Úgy tűnik, hogy vannak olyanok, akik az orosz birodalmat akarják visszaállítani. Ilyen, ennek jelét láttuk Grúziában, erre is emlékeztetni kell őket, hogy ez elfogadhatatlan. Köszönöm. La parola all'onorevole Fleck. Most pedig megadom a szót Fleckenstein úrnak másfél perc. Frau Präsidentin! Elnök asszony, Eston Báronő, kedves kollégák! Végre megfogható eredmények születtek, főleg a modernizációs együttműködés területén. Üdvözlöm, hogy a civil társadalommal való kapcsolatfelvétel is részét képezi ennek a modernizációnak. Az EU-Oroszország delegáció elnökeként nemrégiben Permen közös egyeztetést tartottunk, ahol a civil társadalomról volt szó, és igenis van <clears throat> előrelépés az utóbbi évek során a e területen, még hogyha még nagyon hosszú is az út, amit be kell járni Oroszországnak. Jó, gyümölcsöző volt ez az egyeztetés. Általában véve az egyeztetés, a tárgyalás a legfontosabb kulcsfogalom számomra, nem létezhet semmilyen értelemben vett modernizáció párbeszéd nélkül, és meglepett, hogy a vízumkönnyítések kérdésében nem sikerült előrelépni. Konkrét célokra van szükség, apró előrhető célokra mindkét fél számára. Nem nagyon távoli célokat kell megfogalmazni, és ezekről álmodni, hanem arról, hogy kiszámítható konkrét kritériumok alapján folyamatosan lépésenek történjenek a jó irányba. És az oroszok figyelmét felhívjuk arra, hogy ha apró konkrét dolgokban előlépnek, akkor apró konkrét dolgokat kapnak is cserébe. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Csárnecki képviselő úr kap szót. Egy perc. Köszönöm, elnök asszony, hölgyeim és uraim! Az EU-orosz kapcsolatok kétirányú, irányú utca kell, hogy legyenek. Természetesen mi átadjuk a technológiai tudásunkat, nekik pedig ezért cserébe adniuk kell valamit, a befektetési légkört kell javítaniuk, és jogbiztonságot kell teremteniük sajnálattal értesültem arról, hogy a csúcs találkozón egyirányú utca volt ez a kapcsolatrendszer. Önök adtak az oroszoknak valamit, és semmit nem kaptak cserébe. A közös állásfoglalásban sajnálatos módon hiányzik az utalás a konkrét emberi jogsértésekre. A neveket szeretném látni, konkrét példákat szeretnék látni, mert van jó néhány. Azt szeretném, hogyha végre egy hangon beszélnénk, és nem beszélnének ki egyesek a kórusból. Köszönöm. Milan Mon per un minuto e tre. Most pedig Milan Monun ragadom meg a szót másfél. Encio, grazie. La importancia de las relaciones con Rusia para la... Az Oroszországgal fenntartott kapcsolatok jelentősége nyilvánvaló hiszen ez egy igen nagy hatalmú szomszéd, nagy gazdasági és biztonsági erővel rendelkezik, a biztonsági tanácsban is részt vesz. Az uh, új megállapodás az USA-val, uh, a fegyverekkel kapcsolatosan, és Ukrajnával is megállapodás született, és uh, a grúziai beavatkozással kapcsolatosan hivatkoznunk kell a biztonsági tanács határozatára Iránnal kapcsolatosan, tehát jó pillanatban vagyunk, hogy javítsuk Oroszországgal a kapcsolatokat. Sajnálom, Eston asszony, hogy az új megállapodással kapcsolatosan, a WHO-val kapcsolatosan nem egyeztetett korábban. Ez egy nagyon ambiciózus megállapodás, hiszen ez gazdaságra, védelemre, kereskedelemre vonatkozik, és jogilag kötelező érvényű, ez is fontos. A modernizációs törekvéseiben támogatni kell Oroszországot, de a partnerség a nem szabad, hogy alternatívája legyen a korábban említett egyezmények betartásának. fontos betartani a korrupcióval elleni a harc eh, vonatkozásában vállalt kötelezettségeket, és eh, egységes, hatékos, koherens politikára van szükség az Európai Unió részéről, hogy eh, ahogyan ön is említette, fő képviselőasszony, ilyesfajta politikákra van szükség. Köszönöm szépen. Per favore, colleghi, stiamo con... Kérem a kollégákat, hogy a vita végéig maradjanak csendben, hagyják a képviselőket, kollégáikat beszélni. Vigenyin úr kap most szót. Köszönöm. Elnök asszony. Látom, hogy szenved a rendteremtéssel, de azt gondolom, hogy a helyzet csak egyre rosszabb lesz a szavazásig. Főképviselő asszony, örülök annak, hogy ön beszámolt az oroszországi vezetőkkel való találkozóról. Úgy látom, hogy kevésbé volt feszült, realistább volt ez a találkozó. Remélem, hogy ez az új légkör majd megjelenik a konkrét kapcsolatokban is hogyha értékeink nem is egyeznek meg teljesen, azt azért elmondhatjuk, hogy közös célokat próbálunk elérni, komoly kezdeményezéseink, közös kezdeményezéseink vannak. Nem értek egyet azokkal a kollégákkal, akik azt mondják, hogy gyenge az állásfoglalás. Egy kiegyensúlyozott állásfoglalásról van szó, régóta volt már ilyen, és azt gondolom, hogy ez jól mutatja ennek a csúcs találkozónak az eredményeit. Ami a keleti partnerséget illeti, eh, azt gondolom, hogy ez a jobb kommunikáció Oroszországgal eh, ennek révén egész egyszerűen javíthatóak az Oroszországgal való kapcsolataink. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig a spontán felszólalások következnek. Minden frakcióból csak egy személy kaphat szót, mert eh, elég komoly késésben vagyunk. Fejder kollega kap szót. Tisztelt elnökasszony, hölgyeim és uraim! Az Oroszországról folytatandó együttműködést nyilván folytatni, fejleszteni kell, de az új partnerségi egyezménynek pontosabban kell fogalmaznia, és kötelező érvényűnek kell lennie. A modernizációs együttműködés legyen kétoldalú, kétirányú és arányos. Mint az Emberi Jogi Alapbizottság koordinátora, több mint 150 olyan emberi jogsértésről tudunk, amelyet az orosz fél az utóbbi évek során az orosz kormány, hat óvatosságok követtek el, és amelyek tekintetében egyszer sem történt kártérítés. 44-ben sok lett állampolgár köztük terhes anyákat is meggyilkoltak az oroszok, bűnösnek találtattak, az akkori orosz hatóságok, és ebben az esetben történt már kártérítés, de csak 8 ilyen esetről tudunk az előbb említett 150-hez képest. Grazie, la parola all'onorevole Pascu per un minuto. Na Pascu úr kap szót egy percre. In terms of... Uh... Szerintem a, az orosz-német csúcs találkozó június 5-én sokkal fontosabb volt, mint az EU-orosz csúcs találkozó. Azt gondolom, hogy koherensebb és állandóbb kereteket kell kitalálni a felek párbeszédére. Ugyanazt értsék, amikor bizonyos dolgokról beszélnek, akkor, amikor az Európai Orosz, Európai Orosz Biztonsági Fórumon és különböző beszélnek, és különböző biztonsági kérdéseket érintenek. Én magam egyébként a nemzetközi politika professzora vagyok. A nagy stratégiát, ezért tudom, hogy a nagy stratégiát a nagyhatalmak diktálják, ugyanakkor a részleteket általában a kisebb hatalmak töltik ki. Köszönöm. Grazie per l'ultimo intervento. Köszönöm szépen az utolsó felszólaló. Milt uh, úr, egy perc. Frau Präsidentin! úr, elnök asszony, az EU-orosz csúcsorokhoz nem sokat sikerült elérni, a modernizációs együttműködés is csak papíron van, és nem eléggé világosan fogalmaz, hogy ez a partnerségi megalapodáson belül vagy kívül történik, és nincsen idő cél, és nincsenek konkrét projekt megfogalmazások. Nyilvánvalóan fontos az orosz kapcsolatot erősíteni, főleg energiapolitikai szempontból, hiszen Oroszország Európa legfontosabb partnere. Ami a vízumkönnyetést illeti, ez fontos, de szerintem kontraproduktív lépés lenne. Nem szabad addig ilyen kedvezményeket adnunk, amíg ö, nincsenek garanciáink. A 2004-es bővítési hullám kapcsán is kiderült ez. Csak ha minden ö, feltétel teljesít az orosz fél, akkor lehet vele tárgyalni. Koszovó kapcsán és egyéb krízus területek kapcsán is felmerül a kérdés, hogy a kirgizisztáni helyzetről miért nem beszéltek a csúcs találkozón, hiszen ez a konfliktus a szomszédos országokat is belerángathatja egy konfliktusba, ami nagyon veszélyes. Grazie. Eh. Köszönöm szépen. Ezzel lezárom a spontán felszólalások sorát. Megadom az elnök asszonynak a szót. Eston Báron, elnézést kérek, hogy ilyen zajos a terem. Kérek minden kollégát, hogy eh, próbálnak eh, csendesebben elhelyezkedni. Köszönöm, elnök asszony. Thank you, Madam President. I hope that the... Elnök asszony, köszönöm szépen. Akik szeretnék meghallgatni ennek a vitának a zárószavát, azért gondolom hallanak. Néhány fontos, kulcsfontosságú kérdésre szeretnék összpontosítani, amelyet felvetettek a kollégák, a partnerség, a modernizáció, politikai együttműködés kérdéseire. Ezek nem zárják ki egymást. Előrelépést szeretnék látni az együttműködési megállapodásban. Vannak kérdések, nyitott kérdések még a kereskedelmi gazdasági kapcsolatokban, de abban nincsen kétség, hogy ezt a megállapodást végre akarjuk hajtani. Ezzel megkezdtük a modernizációs megközelítés érvényesítését is. Persze vannak súlyos kihívások, ahogyan Severin úr is elmondta, de valós lehetőségek is vannak arra, hogy megpróbáljunk építeni ezekre a kezdeményekre. Valóban emberi jogi kérdésekre is kitér a megállapodás, nem csak a technikai előnyökről beszélünk, amit Oroszország látni szeretne, hanem sokkal szélesebb körű igazságügyi reformról is szó van, hogyha átolvassák a csúcs találkozó nyilatkozatát, akkor látják, hogy milyen sok témára vonatkozott a tárgyalás, és ott az értékek is említése kerülnek. Ami azt illeti, hogy egy hangon szólaljunk fel, amelyről külön szó volt, olyan álláspontot foglaltunk el, olyan helyzetben vagyunk, amikor az Európai Unió már sokkal következetesebben tud fellépni sok témában. Oroszország elsősorban kétoldalú kapcsolatokat kíván fenntartani a 27 tagállammal, de azért vannak olyan kérdések, ahol a 27 tagállam sokkal inkább tud egy hangon felszólalni és megfelelő hatást gyakorolni a kapcsolatokra, és sokkal nagyobb hatást tud gyakorolni, mint külön-külön a tagállamok. Ahogyan többen is említették, Két dologról van itt szó. Az egyik a válságkezeléssel kapcsolatos kapcsolatok, vagyis hogy hogyan tudunk hatékonyabban együttműködni globális kérdésekben. Kazaksztánról nem volt szó ezen a tárgyaláson, de kapcsolatot tartunk ezekben a kérdésekben is Oroszországgal. A hétvége legnagyobb részét Kazaksztán és más partnerekkel folytatott telefonbeszélgetésekkel töltöttem. Azután Ukrajnát is említették. Tegnap találkoztam az ukrán miniszterelnökkel kifejezetten azért, hogy tárgyaljunk arról, hogyan tudjuk előmozdítani a kapcsolatot az Európai Unió és Ukrajna között. Tudatában vagyok annak, hogy nagyon fontos számunkra Ukrajna, különösen a vízum eh, könnyítés szempontjából, a regionális dimenzió szempontjából, ezt is említették a vitában, koherens módon működünk együtt a, a szomszédainkkal a keleti partnerség keretében, és megpróbáljuk elkerülni, hogy eh, egyensúlytalanságok alakuljanak ki. Említették a civil társadalommal való párbeszédet, ez is szerepel a nyilatkozatban, ez is nagyon lényeges kérdés a WTO felé való elmozdulás megint azt jelenti, hogy megvan a lehetősége a WTO-hoz való csatlakozásnak, de itt figyelembe kell venni a grúziai kérdést, a Kazaksztánnal kapcsolatos kérdést, és meg kell vizsgálnunk, hogy e tekintetben még mit tehetünk. Grúzia nagyon fontos kérdés, ezt folyamatosan felvetjük két oldalú kapcsolatainkban is, minden szinten. Nagyon lényeges, hogy Genfben megpróbáljunk megoldást találni erre a problémára. És végül elnök asszony, az energia a legfontosabb mögöttes kérdés. Itt is fontos partnerséget, erős partnerséget kell fenntartanunk Ukrajnával és Oroszországgal. Köszönöm szépen. Grazie, vicepresidente. Comunico. Köszönöm, alelnök asszony. Hat határozati javaslat érkezett. Lezárom most a vitát, erről holnap 12 órakor szavazunk. Most pedig következik a mai szavazás. Köszönöm szépen.